és megkapott mindenki egy javítást, egy nyelvi módosítással kapcsolatosan a vonatkozó rendelethez. Ami az ökológiai termékek jelölését illeti, ez a 2007-es 8 34-es tanácsi rendelet. A jogi szolgálat megvizsgálta a javítást, és megállapította, hogy ezt egyeztettük a tanácssal és a bizottsággal. Az 54. oldal 54-es cikkével kapcsolatos ez a módosítás, és ez pusztán technikai jellegű. A 2031-es szabály szerint azonban a plenárisnak el kell fogadnia ezt a módosítást, miután a szakbizottság is elfogadta. Amennyiben nincsenek ellenvetések, a nyilvános ülésünk vége előtt, tehát mielőtt rátérünk a 8-as napi rendi pontra, javasolom, hogy ezt a módosítást tekintsük egyhangúan elfogadottnak a szakbizottságban. És akkor most a szavazás következik. Az élelmiszer láncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága. Odű úr, megadom a szót. Két megjegyzésem van, és köszönöm, hogy szót kaptam. Az egyik az, hogy nincs itt a szavazókártyám, de mindjárt megérkezik. A második az, hogy szeretném visszavonni a 119-es módosító indítványomat, legyenek szívesek ezt akkor megtenni, a szükséges intézkedéseket. Akkor ezt kérem majd a szavazás előtt jelezze. kezdjük, akkor az MV szakbizottság véleménytervezetével az élelmiszerlánc kockázatértékelése, az általános élelmiszer törvénye kapcsolatosan. Kadenpak asszony volt a jelentéstevő. Üdvözlöm! Augusztus 28-án ismertette a véleményt, úgyhogy most megadom a szót. Köszönöm szépen! Meg vagyok győződve arról, hogy itt egy nagyon fontos módosítóról van szó, nevezetesen az átláthatóságról, amit növelnünk kell, és én javasolnám, hogy azonnal kezdjük is meg a szavazást. Elnök nincs mikrofonja. Akkor kezdjük. A kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Várjunk egy percet, hogy a kolléga megkapja a kártyáját. Lezárva a szavazást. Gondolom mindenki szavazott. Tízes módosító következik. Jelentéstől módosító mellette elfogadtuk. 11-es mellette elfogadtuk. 103-as mellette ellene elutasítva. 105-ös mellette ellene ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 105-ösről. Lezárom. elfogadtuk. 104-es módosító mellette elfogadtuk. 106-os mellette ellene elutasítva. 12-es mellette ellene ellenőrizzük a 12-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 107-es módosító mellette ellene megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 108-as módosító mellette ellene elutasítva, 13-as mellette elfogadtuk, 14-es mellette ellene elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. B. Kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 111-es módosító következik mellette, ellene, elutasítva. 16-os módosító mellette elfogadtuk. Száztizenhetes módosító. Elnézést, a C kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Itt volt némi zavar, tehát a C kompromisszumosról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. A 18-as módosító következik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene ezt ellenőrizzük. A 19-est, megnyitom a szavazást. 19-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 119-es. Ezt visszavonta Andrew kolléga, a 120-as következik mellette, ellene, elutasítva. 121-es mellette, ellene, elutas, elutasítva. 122-es mellette, elfogadtuk. 123 mellette, ellene, elutasítottuk. 124-es mellette, ellene, elutasítva. 125-ös mellette, elfogadtuk. A D kompromisszumos Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. os mellette ellene elutasítva, 127 mellette ellene Ezt ellenőrizzük. 127-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 128-as mellette. Ellene. Elutasítottuk. 129-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 129-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 130-as mellette elfogadtuk. 20-as mellette ellene a 130 as elfogadtuk, tehát akkor a 132-es következik, és a 20-asról nem szavazunk. 132-es mellett, ellene, elutasítva. 131-es mellette elfogadtuk, 133-as mellette ellene elutasítva, 134 mellette ellene elfogadtuk. Ez okafogyottá vált, mert a 133-as elfogadtuk elnézést, mondja az elnök tehát akkor erről nem kell szavaznunk. Akkor következik az E kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es, mellette ellene elutasítva. 137-es és 138-as mellette ellene ellenőrizzük a kettőt, tehát a 137-es és 138-asról van szó, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. A 137-es és a 138-as volt. Ezek ezeket elfogadtuk. A 23-asról szavazunk, szól közbe valaki. Elnézést. Egy kicsit összezavarodtunk, tehát a 23-asról szavazunk most, mellette, 24-es mellette, ellene elutasítva. 139-es mellette, ellene elutasítva. 140-es mellette, ellene ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 140-esről. Lezárom. Elutasítottuk. F kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. G kompromisszumos, megnyitom a szavazást, G kompromisszumos. Nem kell megismételni, mert elfogadtuk. H kompromisszumos mellette, illetve megnyitom a szavazást. A H kompromisszumosról szavazunk. Lezárom a szavazást. Rendben. Akkor a 27-es módosító mellette elfogadtuk. 157-es mellette ellene elutasítva. 28-as mellette ellene ellenőrizzük a 28-ast. Lezárom, elutasítottuk. 158-as mellette, ellene, ellenőrizzük 158-ast, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 29-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 159-es mellette ellene elutasítva. 160-as mellette elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, Elutasítottuk. 161 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 161-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy szavazattal elfogadtuk, egy mellette szavazattal. 162-es mellette, ellene akkor ezt ellenőrizzük, a 162-esről van szó. Valószínűleg elutasítottuk, lezárom a szavazást. És valóban elutasítottuk. 31-es mellette, ellene, elutasítva. 163-as mellette, ellene, elutasítva. 164-es mellette, elfogadtuk. 165-ös mellette, elfogadtuk. 100 ellenőrizzük a 165-öst, megnyitom a szavazást, 165-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 166-os mellette elfogadtuk. 32-es mellette elfogadtuk. I, a 162. I kompromisszum. 32-et elfogadtuk. Most az i kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Százhatvannyolcas módosítom. 168 mellette, ellene ellenőrizzük, 168-as elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es módosító, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 34-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Tehát a 34-es módosítóról van szó. 34-es. Tehát még mindig a 34-esnél tartunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 171-es módosító mellette el, elfogadtuk. 172-173 egyszerre mellette elfogadtuk. J kompromisszum, megnyitom a szavazást. J kompromisszum, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, így a 177-es következik mellette. 177 tehát ellene elutasítottuk. Harminchatos módosító mellette, ellene elutasítottuk. 37 mellette, ellene, elutasítottuk. 38-as mellette, ellene, elutasítottuk. 39-es módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 178-as mellette, ellene, elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, elutasítottuk. 179-es mellette, ellene, elutasítottuk. Ezt ellenőrizzük, tehát a 179-es módosítóról van szó, megnyitom a szavazást. Lezár, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 41-es módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 180-as módosító mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk egy szavazattal, 42-es mellette, 42-es tehát mellette elfogadtuk. 181-es mellette elfogadtuk. 182-es mellette elfogadtuk. 180 182-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. 182. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 183-as, ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 188-as. 188-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Valószínűleg elfogadtuk, de ellenőrizzük, jó? Tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 189. Mellette. Tehát, bocsánatot, 191-es következik ki van mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. K kompromisszum, megnyitom a szavazást a K kompromisszumról, lezárom. a kompromisszumot elfogadtuk, ezért a Tarabella úr módosítója következik. Tarabella és másoké 193-as mellette ellene elutasítottuk. 194-es mellette ellene ellenőrizzük 194-est. Elnézést, a 193-ast ellenőrizzük még egyszer. Tehát a 193-ast ellenőrizzük. 193. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 194-es következik mellette. Ellene Elutasítottuk. De azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kis, kis különbséggel elutasítottuk. 195-ös mellette, ellene, elutasítottuk el 196 és 197 egyben mellette, ellene, elutasítottuk. 198 mellette ellene elutasítottuk. es módosító, Scott Cato módosítója mellette ellene elutasítottuk. 200-as mellette ellene elutasítottuk. 201 mellette ellene elutasítottuk. 202 mellette ellene elutasítottuk 203 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk egy szavazattal. 204-es mellette, ellene, elutasítottuk. 205-ös 205-ös módosító mellette, ellene. Megnyitom a szavazást a 205-ösről. Lezárom. Elfogadtuk. 206-os, ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. 207 mellette, ellene, elfogadtuk. 208 mellette, ellene, elutasítottuk. 209 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk két szavazattal. 210-es módosító ki van mellette, ellene elutasítottuk. 211 Danten úr eh, mellette, elfogadtuk. 212 nagy csoport nyújtotta be. 213-as és 214-es együtt. Ki, ki van mellette, ellene, ellenőrizzük. Tehát a 214-213-as módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 215 mellette, ellene. Elfogadtuk. 216 mellette, ellene Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 217 mellette, ellene, elfogadtuk. 218 mellette, ellene, elutasítottuk. 219 mellette, ellene, elutasítottuk. 220 mellette ellene elutasítottuk, 221 mellette ellene elfogadtuk, 222 mellette elfogadtuk, 223 me mellette elfogadtuk. 224 mellette elfogadtuk. 225 mellette, elfogadtuk. 226 mellette, elfogadtuk. 53-as módosító ki támogatja, ki van ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eladó módosítója egyes, ki van mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, bocsánat, az elkompromisszumot kihajtuk, megnyitom a szavazást. Elkompromisszum. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Ismételjük meg. Nem, bocsánat, a hármas módosító következik. Hármas módosító mellette. Elfogadtuk. 58-as mellette. Ellene. Elutasítottuk. 59 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 59-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 60-as módosító mellette ellene elutasítottuk. 61-es mellette elfogadtuk. 62 mellette ellene elutasítottuk. 63-as mellette ellene elutasítottuk. 64-es mellette ellene elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene, elutasítottuk 66 mellette, elfogadtuk 67 mellette, ellene, elutasítottuk 68 mellette, ellene, elutasítottuk 69 mellette, elfogadtuk. 70-es és 71-es módosító egyben mellette, ellene, elfogadtuk. 70 Kettes. Hetvennégyes, ki van mellette? 74-es következik, elfogadtuk. 75, 75, 3-as, bocsánat, 73-as, ki, ki támogatja, ellene, ellenőrizzük, megnyitjuk a szavazást a 73-asról, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. M módos ö, kompromisszum Akkor a 80-asra ugrunk. Ki van mellette? Ellene? Tehát még egyszer a 80-as módosító következik. Tarabella, Neuchel és Blanek kollégák módosítója. Ki támogatja, ki van ellene? Elutasítottuk. 81 mellette? Ellene? Elutasítottuk. Ellenőrizzük. A 81-es tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, elutasítottuk. 83-as mellette ellene ellenőrizzük. 83-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es mellette elfogadtuk. 85 mellette elfogadtuk. 87 mellette, ellene, elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, elutasítottuk. Most a 86-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk egy szavazattal. Hetes módosító következik. Mellette elfogadtuk. 90-es mellette ellene elutasítottuk. 91-es mellette elfogadtuk. 92-es mellette elfogadtuk. 93 mellette elfogadtuk. 94 mellette elfogadtuk. 95-ös mellette elfogadtuk. 8-as el, mellette ellene ellenőrizzük. 8-as módosított ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 96-os módosító ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 97-es módosító mellette elfogadtuk. Most pedig a 4 szerint szavazunk a módosított véleménytervezetről. bárni a szavazását megvárjuk a konzultációt, ha készen vagyunk, akkor megnyitom a szavazást a módosított véleménytervezetről. Lezárom a szavazást. Przechodzimy. Négyes pont következik. Kérem. Hozzá. Would like to say something? Bardzo proszę. Előtt asszony, szeretne hozzászólni a kérdést, bevezetőt mondani, vagy? Ellene szavaztunk, mert amit el akartunk érni, mint fontos dolgot nem tudtuk elérni, úgyhogy kérem, töröljék a nevemet a jelentésről. Tehát nincs jelentés. Nincs probléma. Donc, e, tehát akkor elutasítottuk ezt a e, határozatot. Akkor négyes napi rendi pont következik amely javaslat a Horizont Európa kutatás és nagy innovációs keretprogram létrehozására, valamint terjesztési és terjesztési szabályainak megalapításáról szóló Európai Parlament és Tanácsi rendeletre. Katainen asszony az előadó. Szavazni fogunk. Kettő kettő jelentéstervezetről fogunk, a negy, négyes és az ötös napi rendi ponton. Előadasszonynak megadom a szót, parancsoljon. Kiitos puheenjohtaja, paikalla ollaan ja tämä onkin oikein hyvä hetki korostaa tämä kymmenen... Köszönöm, azt hogy ez egy kiváló alkalom annak hangsúlyozására, hogy itt 10 milliárd euróról van szó, amikor az élelmiszeripar termelését akarjuk fejleszteni a Horizont 2020-as keretében. Két állásfoglalás születés szerintem a mi szakbizottságunk nagyon erőteljes álláspontot képvisel, és szerintem ezt így lehet majd képviselni. Kérem szépen mikrofont. Tehát, több eszközünk van itt, pénzügyi eszközök, amelyek erre a programra vonatkoznak, amelyikben mezőgazdaság és nagyon fontos szerepet kap, és ezért örülünk. Elkezdjük a szavazást, 23-as módosító mellette ellen elutasítottuk, egyes módosító, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os módosító mellette, 26-os mellette, ellene 26-os mellette ellene elutasítottuk. 27-es hmm, mellette elfogadtuk, 28-as mellette elfogadtuk, 29-es mellette elfogadtuk, 30-as mellette elfogadtuk szinten. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elfogadtuk. 33-as következik, hát busasszonytól mellette ellen elutasítottuk. A 34-es mellette elfogadtuk. 35-ös mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk, 38-as mellette ellen elutasítottuk, 39-es mellette ellen elutasítottuk, 40-es mellen ellene elutasítottuk, 41-es mellette ellene elutasítottuk, 42-es mellette elfogadtuk, 43-as mellette ellene elutasítottuk, 44-es mellette elfogadtuk, 4-es kompromisszumos indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk tehát, és most 48-as következik, 48-as mellette elfogadtuk, 49-es mellette elfogadtuk, 50-es megkértjük a képviselőasszonyt, hogy mondja el, amit szeretne. Köszönöm, elnök asszony. Az eredetileg benyújtott módosító a társult országokról szól, a koordinálásukról, illetve a programban való, való részvételükről, mint ahogy a jelenlegi Horizon 2020-ban is így van. Viszont itt a jogi tanácsadás szerint jogi személyekről kell, hogy szó legyen, tehát a módosítónak ez volt a lényege, és ehhez élvezem a jelentéstevő támogatását is, amiért köszönetet mondok. Köszönöm szépen, asszonyom. Nos, világos magyarázat, tehát szavazunk. Mellette 50-esről, tehát 50-es mellette, ellene. Elutasítottuk. 50. Vagy valami nem volt világos ezzel kapcsolatban? Nem, rendben van, akkor menjünk tovább. 51-es következik. Ez némi zavar van a frakciók között, úgyhogy ezt még egyszer ellenőrizzük. Rendben van. Nem. Megnyitom az 50-esre visszatérünk, kérem szavazzanak. 50-es, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 51-es módosító, mellette, ellene, elutasítottuk. 52-es, mellette, ellen, elutasítottuk. 53-as mellette ellenne elutasítottuk, 54-es mellette elfogadtuk, 55-ös mellette ellene elutasítottuk, 56-os mellette ellene elutasítva, 57-es mellette ellene elutasítottuk, 58-as mellette ellene elutasítottuk, 59-es mellette ellene, elutasítottuk 60-as mellette ellene, elutasítottuk 61-es mellette ellene, elutasítottuk 62-es mellette ellene, elutasítottuk 63-as mellette ellene, elutasítottuk 64-es mellette ellene, elutasítottuk 65-ös mellette Elfogadtuk 66-os mellette, ellene ellenőrizzük gépet, tehát 66-osról szavazunk, kérem szavazzanak. 66-os, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, elutasítottuk, 68-as mellette, ellene, Elfogadtuk 69-es mellette ellenne, elutasítottuk 70-es mellette ellenne, elutasítottuk 71-es. Nincsen szavazás erről, igen. És most a hármas módosítóra térünk. McIntyre és Rebecca mellette tehát elfogadtuk, négyes mellette, ellene elutasítottuk, ötös mellette e- elfogadtuk, hatos mellette elfogadtuk, hetes mellette elfogadtuk, nyolcas mellette ellene ellenőrzés következik, nyolcas módosító, kérem szavazzanak. bocsánat, hetes javítja ki magát az elnök, hetes, kérem, szavazzanak. Hetes, hetesről szavazunk, kérem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene, elutasítottuk. Kilences, mellette, elfogadtuk. Tízes, elfogadtuk. 11-es mellette ellene elutasítottuk, 12-es mellette elfogadtuk, 13-as mellette ellene ellenőrizzük. Ellenőrzés következik, tehát kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. Igen, közel volt. Ez a demokrácia, tessék. Ötös kompromisszumos javaslat. Ágnyos úr. Én mm, úgy szavaztam, ahogy ön elfordul, hogy az ön oldalán állok. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Jak przyjadę do pana kraju, kraju to postawi. Köszönöm szépen amikor majd elmegyek az önök országába, ki majd meghív egy kávéra akkor. Tehát ötös kompromisszum, kérem szavazzanak. Ötösről tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette, ellenne, elutasítottuk, 18-as mellette ellene elutasítottuk, 19-es mellette ellene elutasítottuk, 20-as mellette ellene elutasítottuk, 21-es mellette ellene elutasítottuk, 22-es mell... A 21-est ellenőrizzük, kérem, szavazzanak 21-esről tehát. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. A 22-es következik mellette, e, mellette 22-es. Ellene. Elutasítottuk. És most így szavazunk a teljes jelentéstervezetről. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most következik a, az ötös napirendi pont. Katainen még valamit hozzá szeretne tenni erre? Parancsoljon! Muunlaista tulosta olisi voinutkaan. Szeretném megköszönni a szakbizottságnak ezt az eredményt. Tulajdonképpen ezt vártam, ez volt a lehető legjobb. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Pani poseł, przechodzimy do drugiego pani sprawozdania. E, Rendben van, tehát akkor elkezdjük a szavazást. 61-esel kezdjük mellette, 61-es mellette elfogadtuk, tehát 62-es mellette elfogadtuk, 63-as mellette elfogadtuk, 64-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 65-ös okafogyottá vált, 66-os. 66-os mellette elfogadtuk, 67-es szintén okafogyottá vált, 68-as mellette, 68-as mellett elfogadtuk, 69-es a 8-as géppel ellenőrizzük, kérem szavazzanak. Szlovánia. Okay, przechodzimy do poprawki 69. Tehát most következik a 69-es, mellette köszönöm, elfogadtuk, 70-es, mellette elfogadtuk, egyes kompromisszumos megoldás, kérem szavazzanak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Most tehát következik a 76-os mellette, ellene elutasítottuk, 77-es mellette ellene elutasítottuk, 78-as mellette ellen elutasítottuk, 79-es mellette elfogadtuk, 80-as mellette ellene elutasítottuk, 81-es mellette ellene elutasítottuk, 82-es mellette ellene elutasítottuk, ellenőrizzük a 82-est. 82-est kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De szúr, valami mást mondott? 83-as. Mellette, ellene, elutasítottuk. 84-es következik, mellette, ellene, elutasítottuk. 85-ös, mellette, elfogadtuk. 87-es, mellette, elfogadtuk. 89 Hajbus asszonytól. Nyolcvankilences, tehát mellette ellen elutasítottuk, 90 mellette elfogadtuk, 91-es mellette elfogadtuk, 92-es mellette elfogadtuk, 93-as mellette ellene elutasítottuk, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 94-es. 94-es mellette ellene elutasítottuk, 95-ös mellette elfogadtuk, 96-as mellette elfogadtuk, 97-es mellette elfogadtuk, 98 és 99-es sokkal fogyottá válnak, tehát 100 mellette elfogadtuk, 101-es mellette ellene ellenőrizzük, 101-es, tehát géppel szavazunk. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es, mellette, 102-es tehát mellette, ellene, Elutasítottuk. 103-as mellette, ellene, elutasítottuk, 104-es mellette, elfogadtuk, 105-ös mellette, elfogadtuk, 106-os mellette, ellene, elutasítottuk, 107-es mellette, ezt ellenőrizzük. A 106-os, 106-osról szavazzunk. Kérem, szavazzanak, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 107-es mellette, elfogadtuk, 108-as mellette elfogadtuk. Az egyes mellette elfogadtuk. Kettes kompromisszum, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát következik a hármas kompromisszum, kérem szavazzanak, hármas kompromisszum. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, tehát kérem szavazzanak. Ötös kompromisszum, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik a 129-es módosító, mellette elutasítottuk, 6-os. A 129-est ellenőrizzük Hajbus asszonytól. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A hatos módosító mellette elfogadtuk 130-as mellette ellenőrizzük a 130-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Hetes módosító mellette elfogadtuk. 131-es mellette elfogadtuk, 8-as mellette ellene elfogadtuk, 6-os kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadtuk. Következik a 136-os módosító mellette. Elfogadtuk. 10-es mellette elfogadtuk. 11-es mellette elfogadtuk. 7-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Le, lezárom a szavazást. Következik a 140-es. Mellette. Caputo asszony. A koordinátor feladata, hogy felemelje a kezét. Ki támogatja a 140-es módosítót? Ellene? Elutasítva. 13-as. mellette elfogadtuk, 141-es mellette elfogadtuk, 14-es mellette elfogadtuk, 142-es mellette elfogadtuk, 15-ös mellette elfogadtuk, 143-as mellette elfogadtuk, 144-es mellette ellene ellenőrizzük a 144 es megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 16-os mellette elfogadtuk, 17-es mellette elfogadtuk, 145-ös mellette ellene elutasítottuk. 8-as kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 151-es módosító mellette ellene elfogadtuk, 152-es mellette elfogadtuk, 9-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom. Következik a 158-as módosító mellette, ellene elutasítottuk, 19-es mellette elfogadtuk, 161-es mellette elfogadtuk, ellenőrizzük a 161-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk 162-es mellette, ellene elutasítva 163-as mellette, elfogadtuk, 20-as elfogadtuk, 21-es mellette elfogadtuk, 21-es, ellenőrizzük a 21-es, megnyitom a szavazást, lezárom, egy szocialista kártyát ki kéne venni. Kérem. Tehát a szocialisták egy kártyát vegyenek ki. Lezárom a szavazást. mielőtt lezárjuk a szavazást, egyel több szocialista kártya van bent, úgyhogy egy, egyet ki kéne venni. Most már jó, én a Libébe át kell, hogy menjek szavazni, a kolléga fog helyettesíteni, úgyhogy most rendben lesz. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Kérem, hogy az első sorban a bal oldalon ülők emeljék fel a kezüket. Lezárom a szavazást. A tízes kompromisszumos elfogadtuk. 168-as mellette, ellene elutasítva, 23-as mellette, ellene ellenőrizzük. A 23-ast megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 169-es mellette elfogadtuk, 24-es mellette elfogadtuk, 170-es mellette ellene elutasítottuk, 171-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 176-os kaputóféle módosító mellette elfogadtuk. Ezt elfogadtuk, most a 178-as következik. Lehet, hogy itt a tolmácsolás hibázott, de én szerintem a 174-esről kellett szavaznunk, a fordításban pedig 176 hangzott el. A 11-es kompromisszumos. Igen, igaza van, Agnyi úr, a titkár elnézést kér. Én az utasításait követtem, köszönöm minden esetre, hogy erre felhívta a figyelmemet, és akkor majd igyekszünk ezen javítani a jövőben. Tehát még egyszer, akkor a 174-esről szavazunk előbb, mellette ellene elutasítva. A 176-os mellette elfogadtuk. 178-as mellette elfogadtuk. 179-es mellette elfogadtuk. 180-as mellette ellene elutasítottuk. 181-es mellette elfogadtuk. 182-es mellette ellene, elfogadtuk, 183-as mellette ellene elutasítottuk, 184-es mellette ellene elutasítva, 185-ös mellette ellene elutasítva 186-os mellette, ellene elutasítottuk 187-es mellette, ellene elutasítottuk 188-as mellette, ellene el, ö, ellenőrizzük a 188-ast, hát ezért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk kis különbséggel. 26-os mellette elfogadtuk, 189-es mellette 26-ost elfogadtuk, 189-es mellette elfogadtuk, 27-es mellette elfogadtuk, 190-es mellette elfogadtuk, 28-as mellette elfogadtuk, 29-es mellette elfogadtuk, 191-es mellette elfogadtuk. 30-as mellette ellene elutasítva, 31-es mellette ellene elutasítottuk. 192-es mellette elfogadtuk, 32-es mellette ellene elutasítva. 12-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 198-as módosító mellette elfogadtuk, 199-es mellette ellene elutasítottuk. 200-as mellette ellene elutasítottuk, 34-es mellette elfogadtuk, 201-es mellette ellene elutasítottuk, 202-es mellette ellene elutasítottuk, 35-ös mellette elfogadtuk, 36-os mellette elfogadtuk, 203-as mellette ellene elfog, elutasítottuk, 204-es mellette elfogadtuk, 37-es mellette elfogadtuk. 206-os mellett elfogadtuk. 38-as mellette elfogadtuk. 207-es mellette elfogadtuk. 208-as mellette ellene elutasítottuk. 209-es mellette ellene elutasítottuk. 13-as kompromisszumos megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 213-as mellette ellene elutasítottuk. 40-es mellette ellene elfogadtuk. 214-es mellette elfogadtuk, 215-ös mellette ellene elutasítottuk, 41-es mellette elfogadtuk, 216-os mellette ellene ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 217-es mellette elfogadtuk. 42-es mellette elfogadtuk. 43-as mellette elfogadtuk. 44-es mellette elfogadtuk elfogadtuk, 218-as mellette elfogadtuk, 45-ös mellette elfogadtuk, 219-es mellette elfogadtuk, 46-os mellette elfogadtuk, 220-as mellette elfogadtuk, 47-es mellette elfogadtuk, 221-es mellette ellene elutasítottuk, 222-es mellette elfogadtuk. 223-as mellette ellene ellenőrizzük a 223-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 224-es mellette ellene elutasítottuk. 48-as mellette ellene elutasítottuk. 49-es, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, elutasítottuk. 51-es mellette, ellene, ellenőrizzük az 51-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 14-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, 15-ös kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 59-es módosító. Buda úr módosítója elfogadtuk, 60-as mellette elfogadtuk. És most a véleménytervezetről szavazunk a módosításokkal együtt, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm szépen. A jelentéstevő kére szót, nem? Akkor köszönjük Katainen asszonynak. Nagyon érdekes és fontos két véleményt szavaztunk meg, és a hatos napi rendi pont következik. Okay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 Obecny, tak? Okej. Okay. Zaraz, zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Okej? Okay? Je, je... átérünk. Allons voter en accord avec Igen. Sador árnyékjelentés tevő vagyok, és a 24-es tehát visszavonom. Köszönöm szépen. Rendben van, köszönjük. Először néhány bevezető szó, tarifás rendelkezések szerepelnek a WTO rendeletben, és az Egyesült Királyság kilépése miatt a tanácsi rendeletet változtatni kell. Matt McCarthy az előadó. Itt van? Igen. Parancsoljon a szó. Köszönöm, elnök úr és igyekszem nagyon röviden megköszönni az összes árnyó, árnyékelőadónak az együttműködését, különösen az alkalmazottaknak és mindegyik ti, ö, irodának, akik nagyon sok munkát végeztek az alap, alapozásban. Különösen szeretném meg, megköszönni Aileen Skálának a munkáját, valamint a titkásság munkáját, mert nagyon sokat segítettek az anyag előkészítésében Na, sokan örülnénk, hogyha ezt nem kéne ezt az anyagot elkészíteni, ez az egy első jogszabályi vélemény a brexit kapcsolatban, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság nagyon egyértelműen elmondja, hogy mi támogatjuk a gazdáinkat a lehető legnagyobb mértékben, és ezért nagyon fontos, hogy elfogadjuk ezt a lehető legnagyobb támogatással a tarifális kótákra vonatkozóan, amiről a legutóbbi Strasburgi ürésen is beszéltünk, ez egy nagyon technikai jellegű anyag, de jelentős politikai dimenziója van. Ezért szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, és kérem a e, képviselőket, hogy erő, erőteljes álláspontot foglaljanak el, és támogassák a jelentésemet. Köszönjük szépen a megjegyzést! valóban nagyon fontos anyagról van szó. Meg is kezdjük a szavazást. A 25-ös módosítóval ki támogatja? Elfogadtuk. Hatos módosító. Ki támogatja? Ellene? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os módosító mellette elfogadtuk. Ellenőrizzük. Kérem, emeljék fel a kezüket. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-es módosító. Ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. 28-as mellette? Elfogadtuk. 29-es mellette? Ez ugyanaz most, mint a 7-es. Tehát a 29-esről szavazunk, és elfogadtuk. ez azonos a hetessel, tehát a 30-as következik most. kitámogatja, Elfogadtuk. 8-as mellette elfogadtuk. 9-es mellette elfogadtuk. Egyes módosító, meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító következik. Mellette elfogadtuk. 14-es okafogyó, 15-ös következik, ki támogatja? Kettes. Elfogadtuk el. 16-os mellette. Elfogadtuk. 17 mellette. Elfogadtuk. Akkor most a hármas következik. Mellette. Ki támogatja a hármas módosítót? Ki van ellene? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a hármas módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Hármas kompromisszum következik. Elnézést. A 19-es módosító következik. Ki támogatja? Ki van ellene? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 19-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a kettes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 20, 20-as okafogyott, Ezért a négyes módosító következik, ki támogatja, ki van ellene. Négyes módosító tehát. A 24-est visszavonták, ezért a 20-asra kell szavazni. Mikrofont kérünk az elnöknek. Teljesen igaza van, visszamegyünk a 20-as módosítóhoz, és arról szavazunk, tehát 20-as módosító. Ki támogatja? Erről elektronikusan szavazunk. 20-as módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Négyes módosító. Ki támogatja a négyes módosítót? Megnyitom a szavazást. Négyes módosítóval tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as módosító. Ki támogatja? Elfogadtuk. És most az egész módosított véleményről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Vajon az előadó szeretne mondani még valamit? Nem, köszönöm, elnök úr. Rendben. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az előadóknak, az árnyék előadóknak és a kollégáknak, mindenkinek, a titkárságnak, akik részt vettek ennek a jelentésnek az előkészítésben. Meg Guinness asszony, jelen volt az elnökök konferencián, és most eljött, parancsoljon. Elnök úr, pont ezt akartam elmondani, elnézést akartam kérni, hogy nem tudtam itt lenni a szavazásnál. E, a bűró miatt. Gyakran történik az, hogy ez az ülés este későn kerül sorra, nagyon nehéz így beférni. Köszönöm Frank Bogovicsnak, aki engem helyettesített a szavazás során. Megérteltük. Nagyon is. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Különösen, mivel a titkárságától is megkaptam ezt a tájékoztatást előre, de teljesen megértjük az ön helyzetét, nagyon sok fele kell jelen lennünk, és önnek egyéb kötelezettsége is vannak parlamenti alelnökként. Hölgyeim és uraim, rátérünk a hetes napi rendi pontra, és ahogy az ülés elején mondtam, ez egy korrigendum, egy helyreigazítás az ökológiai termelésről és ökológiai termékek jelenléséről, valamint a 834-2007-es LK e tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésről szóló rendelet helyesbítésének jóváhagyás. Ezt jóvá kell hagynunk most. A tanács és a bizottság már elfogadta, és az ülés során sem hallottam kifogást, ezért úgy tekintem, hogy a szakbizottságunk egyhangilag elfogadta. Köszönöm szépen. Most pedig Most pedig zárt ülés következik.